el kell kezdenünk. Még nincs túl sok tagunk jelen, de be kell tartanunk a szavazási időt. Az első témánkkal kezdjük. Ez a demokrácia és az emberi jogok világszinten történő előmozdítása céljából létrehozandó finanszírozási eszköz. Hogyha az előadó nem kér szót, akkor elkezdjük a szavazást. Két módosítónk van, amit visszavontak, a 22-es és a 24-est. A 22-es és a 24-es visszavonásra került, tehát ezekről nem szavazunk. Tehát akkor a 16-os módosítóval kezdjük. Aki mellette van, jelezze készfeltartással. Tartózkodás, elfogadtuk. Sajnálom, 17-es, visszavonták, tehát akkor áttérünk a 18-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es visszavonták, tehát a 20-asról szavazunk, ki van mellette, ki van előtte, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 3-as oka fogyott, és a 21-es is. A 22 es visszavonták, akkor áttérjük a 23-asra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a 24-es visszavonásra került. A 4-esről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-es mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. Hatos mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellene. Akkor a 35-öst ellenőrizzük, 35-öst ellenőrizzük. Elnézést kérek. Elfogadtuk, világos. Tehát a 7-es és a 36-os okafogyottá válnak, a 37-es visszavonták, 38-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 39-es, 40-es azonos, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es visszavonták, tehát a 42-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük, tehát a 43-as megnyitom, 43-as. Lezárom. Tehát elfogadtuk a 44-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 13-as okafogyott, tehát az 1-es összhozunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes okafogyott, a 15-öst visszavonták. Tehát most az egész állásfoglalásról szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Most zárom a szavazást. Eléggé nyilván valóan elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Rendben. Most akkor az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása és a 1083 per 2006 EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése nincs itt az előadó, tehát így rögtön elkezdjük a szavazást. A 42-es módosítóval kezdünk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellett, Ellenőrizzük a 43-ast. Megnyitom a 43-asról a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon jó szemem van. Negyvennégyes. Mellett? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 44-est is. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Na, ugyanaz, elfogadtuk. Akkor a 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy áttérhetünk az ötös kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az 56-os mellett, ellen, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, az 56-os módosító. Megnyitom az 56-osról a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 11-10. 8-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor lejjebb megyünk a 9-es kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 64-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os okafogyott, akkor 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 72-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellett, ellene, tartózkodás, úgy gondolom elfogadtuk. Ellenőrizzük a 74-est. Megnyitom. A 74-esről a szavazás. Egy szavazat hiányzik. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Mint egy papagáj. Ismétlem, hogy elfogadtuk. A 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a 80-as okafogyott, 81-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, a 82-es, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hallják? Elutasítva. Akkor a 17-esről szavazunk mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 19-es mellett,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 tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 86-ost, megnyitom a szavazást. Elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Ellenőrizzük a 12-es kompromisszumot. Még két szavazat hiányzik. Még mindig hiányzik egy. Rendben, zárom a szavazást. Elutasítva.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 elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodás, azt hiszem ezt is elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást a 89-esről. Lezárom a szavazást.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 Tehát a 89-esről megnyitom a szavazást. Még egy mindig hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor következik a 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. Elutasítva. 39-es következik mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és akkor most az egész állásfoglalásról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Még ketten hiányoznak. Lezárom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. you. Okay, we then... Rendben, akkor folytassuk az ülést. A következő témánk a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása. Először is Kratza asszonynak adok szót, mint jelentéstevőnek. Kérem, egy kis csendet, ha biztosítanának. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt már a témát bevezette, egy rendelet tervezetről van szó a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása témájában, a szakbizottságunknak ebben nagyon fontos szerepe van, ugyanis a fejlesztési együttműködésnek, és ez teljesen egyértelműen kiviláglott, az emberi jogok védelmét is biztosítania kell, a diszkriminációmentességet, különösen a nők védelmét. Éppen ezért foglalkozunk ezzel a témával. Amikor az USA-ban jártunk, az ENSZ keretében is, illetve a Világbanknál, tehát látogatásunk során. A partnereink is a nemzetközi szintéren figyelemmel kísérik a mi szerepünket. Éppen ezért én benyújtottam bizonyos módosítókat, és szeretném itt kiemelni az együttműködés fontosságát a különféle nemzetközi szervezetekkel, a Világbankkal, az Európai Fejlesztési Bankkal, Európán kívül is más szervezetekkel, ENSZ szervezetekkel. Ez a négyes módosító. A további téma a következő. A programok keretében, amelyek az integrációt hivatottak szolgálni, a polgárok minél intenzívebb bevonását, a 20%-os támogatást. Itt a nők igényeire mindenféleképpen koncentrálnunk kell, ez a hatos módosító. Nagyon fontos, hogy a nőket ne hagyjuk figyelmen kívül, és a különböző szociális integrációra vonatkozó programokban mindennek meg kell nyilvánulnia. Következő szempont a szegénység. Itt különösen figyelembe kell vennünk a nőket, a szegénységgel szembeni fellépés kapcsán, hiszen a nőket is különösen sújtja ez a jelenség. Tehát ez volt a hatos módosító, most a nyolcasra rátérve, itt a fejlődő országokról van szó, ahol is a nők szerepét erősíteni kell, és a folyamat során arra is oda kell figyelni, hogy a nők munkafeltételeit javítsuk, és megfelelő egyensúlyt kell biztosítani a munka és a családi élet között. Következő a nők részvétele a különböző programok értékelésében. Itt a 14-es módosítóra utalok, a bizottsággal és a civil szervezetekkel, más szervezetekkel is konzultációnkat kívánunk folytatni. És itt különösen figyelembe kell vennünk a nőket, képviselő szervezeteket, az ő bevonásukat, ez a 18-as módosító volt. Most pedig rátérnék a 18-asra. Itt különösen arról van szó, hogy biztosítanunk kell a nők védelmét a természeti katasztrófák és egyéb problémák kapcsán. Az ENSZ-ben is elhangzott ez a szempont. Itt különös szerepet kell, hogy kapjon a nők védelme erőszakkal szemben konfliktus helyzetekben. Tehát ez a 18-as módosító, nagyon fontos, hogy a különböző programokban ezeket a szempontokat is figyelembe vegyük, így például a természetes katasztrófákat is. Itt már a 20-asról, 20-as módosítóról van szó. A 2-es és a 21-es módosítóban a képzési programokról van szó, az Erasmus mindenkinek című programról. Itt a legkülönbözőbb országok fiatalait kívánjuk támogatni, mégpedig a nemek egyenlőségét biztosító szempontból. Az ENSZ programok elsősorban a férfiakra irányulnak, éppen ezért nekünk most ezt az egyensúlyt kell biztosítanunk az Erasmus kapcsán, illetve más egyéb csere és képzési programok kapcsán. Fontos, hogy ezt a célt szolgáljuk épp úgy, mint ahogy az ENSZ. Ezen kívül a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, ezek kihatása, ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk. A 23-as módosítóban a nők szerepét erősítenünk kell az éghajlatváltozással szembeni fellépésekben. Erre gondolom, hogy további megjegyzéseket nem kell ehhez fűzni. Ezen kívül a migráció, a menedékesek ügye a 25-ös módosítóban, ezekkel foglalkozunk. Itt ezeket a módosítókat terjesztettük a szakbizottság elé, és nem érkeztek ellenvetések. Minden esetre várom most a kollégák véleményét, és remélem, hogy ebből egy kiváló anyagot sikerül majd készítenünk. Köszönöm szépen. I will now give the floor to Mrs. Estrella. Most pedig Estrella asszony kapja meg a szót. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Talán azzal kezdhetném, hogy elsősorban gratulálni szeretnék az előadónak. Kiváló munkát végzett ennek a jelentésnek az összeállítása során. Az előterjesztett módosítók révén 25 módosító indítványt készítettek. A nemek közötti egyenlőséget, a gender mainstreaminget, a fejlesztési együttműködés pénzügyi eszközében is érvényesítették. Ez egyrészt nagyon fontos, és minden dimenziót érint, a jó irányítást, a demokráciának az érvényesítését, illetve az emberi jogok érvényesítését szintén, és a nők ennek a fő haszonélvezői, hiszen ha nők szenvedik el a legnagyobb megkülönböztetést, és ezért tisztában vagyunk azzal, hogyha javul a demokrácia, és javul az életminőség, akkor ennek elsősorban a nők a haszonélvezői. olyan szempontból is nagyon fontos ez az eszköz, hogy a fő célja a szegénység elleni küzdelem. Tulajdonképpen még fontosabbá teszi az, hogyha felismerjük, hogy a, az ezredfordulós fejlesztési célok, amelyeket 2015-re kellene teljesíteni, messze nem fognak megvalósulni, illetve még nagyon sok választja el őket a megvalósulástól és az ilyen típusú intézkedésekkel lehet a legjobban felvenni a küzdelmet a szegénység ellen, ahogyan Kratza asszony is utalt erre. Nemrég hallhattunk egy jelentést ezzel kapcsolatban, a nők, illetve az változás összefüggéséről. És ebben az szerepet, hogy a nőket erősen érinti az éghalatváltozás következménye, illetve a természeti katasztrófáknak a következményei. Természetesen vannak természeti katasztrófák, és emellett azt is tudjuk, hogy a nők a változás mozgatói is, a változás kiváltói, valamint a döntéshozatal folyamatának a résztvevői, vagy azzá kéne, hogy váljanak. Tudjuk, hogy a Rio Plus 20 konferencia éppen folyamatban van Rio de Janeiroban, és hogy sok téma szerepel a napi rendjén, sajnos azonban nem túl nagy sikerre. Szeretnék visszatérni a nemek közötti egyenlőség kérdésére. Az új megoldás részévé kell tennünk ezt, a fejlesztési együttműködésbe be kell építenünk a gender mainstreaminget, tehát minden területen érvényesítenünk kell. A politikai párbeszédtől kezdve amikor a célokat kitűzik, meghatározzák, vagy amikor a szakpolitikát kialakítják, és akkor is, hogyha a döntés születik harmadik országoknak nyújtandó segítségről. Tudjuk, hogy a nők dinamikus résztvevői a változás folyamatának, és tulajdonképpen alapvető mozgatói is a fejlődésnek és ahol a nemek közötti megkülönböztetés gazdasági vagy szociális, illetve kulturális szinten továbbra is megvalósul. Tudjuk, hogy ez a közösséget, a társadalmat megterhelés korlátozza. Nehéz ilyen körülmények között elérni a fejlesztési célokat. Mindez annál is fontosabb, hogy Tudjuk, hogy a növekedés, a fejlődés és a szegénység csökkentése között szoros összefüggés tapasztalható egyrészt, másrészt a nemek közötti egyenlőtlenségeknek a megszüntetése is igen erősen kihat mindenre. És többféle jelentésben szerepel, hogy mennyiségi értelemben a szegénységi küszöb alatt élők többsége világméretekben bizony a nők körében található. És ezért is annyira fontos ez a jelentés, illetve a benne foglalt eszköz, mert ez egy alapvető eszköz a fejlődésre, és a nemek közötti egyenlőséget a pénzügyi eszközben is érvényesítenünk kell. Tehát ezért kell támogatnunk a jelentést. Annak ellenére, hogy módosító javaslatokat is előterjesztettünk. Meggyőződésünk, hogy ez hozzájárul a jó végeredményhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor továbbadom a szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen a Rio Plus 20-ra szeretnék röviden kitérni. Folyamatban van, és sőt most ér véget, és sajnos nem igazán ambíciózusak a megfogalmazott következtetések. Esztrella asszony épp az imént tért ki erre, és a fejlett országok önmérsékletére nem sikerült kellő hangsúlyt helyezni. Az Európai Unió értékrendjét megvédelmezve pedig ezen a területen kellene előre haladnunk, és a nemzetközi éghalatváltozás elleni küzdelem mozgalmát előre kellene vinnünk. Ez a nagy kihívása az évszázadunknak. Kratza asszonynak szeretnék köszönetet mondani az elvégzett kiváló munkáért. Nagyon jó a javaslat. A külső fejlesztési politikának a finanszírozási eszköze számunkra, a FEM szakbizottság számára egy alapvető értéket jelent és az unió értékrendjének egy alapvető összetevője. A harmadik országokkal való partnerségben a pénzügyi eszközök felhasználásában érvényesíteni kell a szempontjainkat. Ön, illetve Esztrella asszony és utalt arra, hogy a nők egyenjogúsága horizontális kérdés. És hogyha a nemek közötti egyenlőséget nézzük, akkor nem csak egyes intézkedések terén kell ezt megtennünk, hanem minden területen érvényre kell juttatnunk. Egyrészt az éghajlatváltozás, másrészt a fenntartható növekedés keretében is. Ennyit szerettem volna a jelentésről elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most átadom a bizottság képviselőjének a szót, Barboja Kászász úrnak. Jó napot kívánok mindenkinek. Egy kicsit összekeveredtem itt az anyagban, most melyik pontról is van pontosan szó? A nyolcas, nyolcas pont. Van-e más hozzászólás? Igen, megadom a szót. Jó napot kívánok, köszönöm szépen az észrevételeket. Az Európai Bizottság általánosságban egyetért a férfiak és nők esélyegyenlőségével, illetve a női egyenlőség fokozásával, ami itt a szövegben szerepel, és fő elvnek tekintjük a fejlesztési együttműködés intézkedés terén a bizottság részéről a nemek közötti esélyegyenlőséget. Szeretném aláhúzni, hogy úgy gondoljuk, hogy nem kell konkrét intézkedéseket, illetve programokat megfogalmazni a nemek közötti egyenlőségről, illetve a nők egyenlőségének a fokozásáról, hiszen erről egy külön rendelet szól majd, és konkrét intézkedés kezeli ezt a feladatot. Tehát nem szeretnénk megkettőzni a rendelkezéseket. Továbbá egy kicsit úgy tűnik, hogy jobb lenne, hogy nem kellene minden alkalommal aláhúzni, hogy amikor a civil társadalom egyébként is szerepel, akkor ezen belül még a nők részvételét is fokozni kelljen, hiszen ez egymás ellen játszhatja ki a veszélyeztetett csoportokat. Nyilván a civil társadalmat is bevonjuk, illetve a nőket is, nem szeretnénk erről egy teljes veszélyeztetett csoport felsorolást készíteni, tehát a civil társadalom bevonása címszó alatt általában ezt szoktuk érteni. Aztán a Gender Action Plan formájában van egy konkrét rendelkezésünk erről, és erről be is számolunk a delegációknak, illetve a központban Tehát számomra nem tűnik túl hasznosnak, hogy ide külön belefoglaljuk adatgyűjtés, illetve beszámolási kötelezettség formában, hiszen ez már most is megvalósul ugyanebben a témában. Általánosságban ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Értem. Tehát egy kérdésem azért még lenne, hogy pontosan értem-e azt, amit hallottam. Tehát itt különféle csoportokról volt szó, ha jól értettem. Tehát számomra a nők nem egy csoport, a lakosság fele. Tehát nem értem, hogy itt miért van csoportokról van szó. Esetleg jobban el, el tudnám magyarázni, hogy a bizottság miért gondolja azt, hogy a nők egy csoportot képviselnek, és nem a lakosság felét? Of course, um... Természetesen a nők jogai emberi jogok, és éppen ezért szerintem ezt nem kell külön kihangsúlyozni, hiszen hogyha emberi jogokról beszélünk, akkor a nők jogait is értjük ezzel a természetesen. Hogyha sebezhető csoportokról beszélünk, akkor itt bizonyos csoportokról van szó, tehát sebezhető, kitett csoportokról, és az első ilyen csoport pedig a nők csoportja, hiszen általában a társadalomban sebesze többek, de természetesen a társadalom többsége néha nő. Tehát úgy véljük, hogy a nemek közötti egyenlőség mindenhol jelen kell, hogy legyen. Ez az egyik fő célkitűzésünk a tevékenységünk során. Ezért nevezzük meg őket, és itt más csoportokat kizárunk. Tehát vannak csoportok, mint például a fogyatékosok, tehát ott férfiak és nők is vannak. Viszont a nők általában sebezhetőbbek, mint a férfiak, és erre szerettünk volna utalni, nem úgy, mint a többi csoportban. Tehát a többi csoportban nem akartuk lebontani nemekre az érintetteket. Killing asszony. Köszönöm. Szerettem volna én is részt venni ezen a ponton a vitában, és a következőket szeretném elmondani. Az emberi faj két csoportból, két nemből áll, a férfiakból és a nőkből. Nagyon fontos, hogy a egyenjogúság fogalmából induljunk ki, amikor az emberiségről beszélünk. Tehát most bármilyen csoportról legyen szó, legyen sor fogyatékosokról, vagy bármilyen más csoportról. És minden esetben elmondhatjuk, hogy a csoportokban férfiak és nők is vannak. Azonban a férfiak és a nők között mindig megvan ez a szakadék. És nagyon lényeges, hogy egyenlő paritás legyen a két nem között, hiszen több évszázadon keresztül ez nem valósult meg. A saját országomban is például a választó jog nem érintett mindenkit, és viszonylag későn kapott mindenki választójogot. A nők viszonylag későn kaptak szavazójogot, hiszen itt ez a nemi kérdés megakadályozta a döntéshozókat abban, hogy a nők is kapjanak szavazati jogot. Ez pedig azt mutatja, hogy a nőket számos módon diszkriminálták számos ágazatban. Nem szabad elfelejtenünk ezeket a dolgokat, nem szabad elfelejtenünk, hogy hogy osztották meg a nemeket. És itt a fennbizottságban pedig gyakran hangsúlyozzuk ezt, és máshogy nem is jutunk előbbre, csak ennek a hangsúlyozásával. Akkor most Kraca asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm. Ez most egy nagyon érdekes vita volt. Egy olyan témáról, amely minnyájunkat foglalkoztat mindennapi munkánkban, a politika csinálásban. És nagyon fontos az, hogy néhány paraméterről másként szólunk. Az egyenjogúság elv. Kötelesek vagyunk mindent megtenni ennek érdekében. A külkapcsolataink során is. Tehát bizonyos programokat ki kell értékelnünk, és nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Értem a bizottságot, azonban meg kell értenünk azt is, hogy bár az egyenjogúság elfként létezik, gyakorlat is számos területen, azonban még mindig eh, megvannak a problémák. Nekünk pedig meg kell mutatnunk, hogy igenis foglalkozunk a problémákkal, hogy jobban megértsük ezeket. Éppen ezért ragaszkodunk ehhez, és eh, szeretnénk kihangsúlyozni, hogy eh, mennyire fontos a nők dimenziója a néhány területen. Ott, ahol természetes a bizottság számára, ott is. Azonban politikusok vagyunk, és politikai felelősséget is viselünk. Éppen ezért értenünk kell, hogyha nem hangsúlyozzuk ezt a dolgot már előre, és a későbbi kiértékelésnél, akkor a problémák fennmaradnak. Éppen ezért a bizottságnak is értenie kell, hogy bizonyos témákhoz ragaszkodunk, amely a bizottság véleménye szerint magától értetődő. Éppen ezért megmaradok a módosítóknál, hiszen eh, azt mutatják, hogy mennyire lényeges az, hogy a nők is részt vállaljanak. A Lisszaboni szerződésben ez például nagyon jól kihangsúlyozásra kerül, hiszen itt van egy melléklet a férfiak és nők közötti egyenlőségről, mert ki kell hangsúlyozni. Tehát, hogyha az emberi jogokról szólunk, akkor még nem elég. Ez, és igenis szólnunk kell a nők védelméről, a nők jogairól. Ez a szakbizottságunk feladata. Ebben a szellemben tevékenykedünk, és köszönöm az összes résztvevőnek a munkát, segítséget. Köszönöm szépen! És hogyha most visszatérek arra, amit Kraca asszony mondott, a Lisszaboni szerződésben a nyolcas cikk hangsúlyozza, hogy a gender mainstreamingben álljon az Európai Unió minden politikájában, és hogy szorgalmazza a nők és férfiak közötti egyenlőséget. Ez pedig azt jelenti, hogy minden területen legyen egy ilyen perspektíva. És köszönöm szépen, akkor csak aláhúzom, hogy a módosítók benyújtásának határi, határideje június 25-e 17 óra 00, a szakbizottságunk pedig július 10-én szavaz, ezután és július 9-10-én szavaz, beszélünk még erről, és akkor utána a DEVE is szavaz szeptember 17-18-án a megbeszélései után. Most pedig a 9-es pontra térünk át, amely a nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban. Most pedig szeretném García Pérez asszonynak átadni a szót. Muchas gracias, señor presidente. Eh, voy a intentar... Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem röviden felvázolni a 107 módosítót, amit a szakbizottságunk kapott, és köszönöm mindenkinek a közreműködését. Szerintem az egész szakbizottság számára érdekes ez a téma. A jelentéstevőnek van némi mozgástere a vélemény kialakításában, de egyes pontokat kihagytam. Tehát remélem, hogy a módosító lényegesen javítani fog a szövegen. A 107 módosítóból a többség elfogadható számomra. Ezek legtöbbnyire olyasmiket hangsúlyoznak, amelyeknek mindenféleképpen szerepelniük kell a szövegben. Tudjuk, hogy ha egy véleményt akarunk kidolgozni, és olyat, aminek hatása is lesz, akkor nagyon fontos, hogy könnyen érthető szöveget alkossunk, megfelelően kiegyensúlyozott legyen a szöveg. Ha az összes módosítót figyelembe vesszük, akkor számos pontban kompromisszumot kell majd kialakítanunk. 22 kompromisszumot dolgoztunk ki a preambulum bekezdések és a cikkek vonatkozásában. Ezek néhány pontot kiemelnek az új szövegben, illetve új elemeket is bevezetnek. Az állami szektor, a közszférára kívánunk összpontosítani, ahol is a nők nagy számban képviseltetik magukat, szeretnénk a sztereotípiákat leépíteni. Ezen kívül kompromisszumokat dolgoztunk ki a rugalmasságra vonatkozóan. Itt például a munka a szakmai élet és a családi élet összehangolása tekintetében. Egy másik kompromisszum egy olyan cikkre vonatkozik, ahol egy nagyon fontos utalás szerepel, nevezetesen az azzal kapcsolatos aggály, hogy a, rugalmasságot a munkaadók esetleg kihasználják, arra, hogy a munkaerőpiacot még bizonytalanabbá tegyék a nők számára. Tehát egyrészt úgy érezzük, hogy a rugalmasság fontos a munka és a család élet összehangolására, ugyanakkor viszont oda kell figyelnünk arra, hogy a rugalmasságot mire használják fel. Nem szabad, hogy még inkább kiszolgáltatottá tegyük a nőket a munkaerőpiacon ennek révén. Ezen kívül az innovációra is összpontosítunk a szolgáltatások területén a nők ebben játszott szerepére, a bevándorolt nőkre, akik a szolgáltatási ágazatban igen jelentős számban jelen vannak, például a gondozás területén, a gyermekgondozás területén, és úgy gondoljuk, hogy egy további pontot is be kéne vennünk a szövegbe, arra vonatkozóan, hogy a gazdasági válság milyen hatással van a nők foglalkoztatására. Úgy érezzük, hogy sokkal közvetlenebbül érinti őket a válság, mint másokat. Ezen kívül itt még két külön pont általánosságban, illetve egy másik konkrétan foglalkozik a férfiakkal. A vita során is már ez elhangzott. Az esélyegyenlőség kapcsán nagyon fontos, hogy a férfiak esetében is biztosítani lehessen a szakmai és a családi élet összehangolását. Ezen kívül az anyasági segély, a, a gyermekgondozási szabadság is szerepel a szövegben, a nőkkel szembeni erőszak megnyilvánulásai a munkahelyen. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az összes módosító elfogadható, felvehető a kompromisszumokba, és van egy konkrét pont, ahol azonban kételjeim vannak, hogy elfogadható-e a módosító, ugyanis néhány módosító konkrét munkahelyekre utal, nem tudom, hogy nem elegendő -e csak a szolgáltatásokról általánosságban beszélni, ahelyett, hogy konkrétan kiemelnénk egy-egy típusú munkahelyet. A szöveg összeállításánál azt vettük figyelembe, hogy az elkövetkezendő héten az árnyék jelentéstevők megkapják majd a kompromisszumos javaslatok szövegét, és remélhetőleg összeülhetünk megvizsgálhatjuk, hogy ezeket tartalmilag el tudjuk-e fogadni, hogyan tudjuk tovább lendíteni a munkánkat, úgy, hogy egy kiegyensúlyozottabb szöveg szülessen. És igyekszünk elfogadni minden kollega hozzájárulását. Természetesen, hogyha vannak konkrét kérdéseik, akkor örömmel megválaszolom azokat. Thompson asszony, köszönöm szépen. Én csak szeretném megköszönni a jelentést. Nagyon fontos jelentésről van itt szó. Amikor az iparról beszélünk itt a parlamentben, akkor mindig a feldolgozóiparra gondolunk, a munkahelyekre, a szakszervezetekre. Ugyanakkor viszont a az európai munkahelyek 75%-a a szolgáltatási ágazatban van. Éppen ezért a munka, és ráadásul a munkavállalók zöme a szolgáltatásokban nő. Itt a legtöbb bizonytalan munkahely a munkavállalók 80%-a nő az ilyen bizonytalan munkahelyeken. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy megkezdjük a első lépéseket ezen a területen is. És amikor a bérekben megnyilvánuló egyenlőtlenségről beszélünk, vagy a foglalkoztatás elősegítéséről, vagy a munkahelyen való előrelépési lehetőségről, akkor ezeket is mindenféleképpen figyelembe kell vennünk a nők esetében. Ez az ágazat rendkívül összetett. Itt van állami, van magán szféra, vannak olyan munkavállalók zömmel bevándoroltak, akik háztartási segítőként dolgoznak, ezen kívül itt jellemző a részmunkaidő, munkaidős foglalkoztatás, Éppen ezért nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon örülök, hogy ez megszületett, és elfogadjuk mi is a módosítókat. Köszönöm szépen, Legrip asszony kap <coughs> Oui, merci, monsieur le... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Előadónk. Johanna Zsiblovská asszony, az árnyék előadó nevében szeretném elmondani a következőt. Nem tud ma itt lenni, ő dolgozott a jelentés tervezeten Perez asszonynal. És most engedelmükkel angolul folytatnám. Miután ő azt kérte, hogy a nevében hoz, szóljak hozzá a vitához. Perez asszony jelentéshez benyújtott módosítók elsősorban a nők diszkriminációval szembeni védelméről szól a szolgáltatási ágazatban, illetve a családi és a szakmai élet összehangolására. Számos nő munk- részmunkaidőben dolgozik, rugalmas munkaidőben. Itt utal a, a kolléganő a távmunka lehetőségekre is. A módosítókban számos ismétlődés, átfedés van, és az árnyék jelentéstevő reméli, hogy a jelentéstevő asszony igyeksz, összetud hozni majd olyan kompromisszumokat, amelyek áttekinthetőbbé, átláthatóbbá teszik a jelentést. Minden esetre a kompromisszumok, amik eddig születtek, már így is ígéretesek és konstruktívak. Az árnyék jelentéstevő a néppártnak azt javasolja, hogy a módosítók többségét támogassuk, habár egyes esetekben nehezen tudunk megállapodni, így például a rugalmasság kérdésében, a foglalkoztatás területén. Ez egy kényes kérdés, és azt nem nézhetjük csak negatívan. A flex security a munkavállalók érdekeit védi, és különösen a válság idején ez bizonyos rugalmasságot jelent a munkaadó számára is, hogy megmentsék a vállalatot, olyan lépéseket hozzanak, amivel elkerülhető a csőd. Tehát a rugalmasság kérdését szerintem nagyon körültekintően kell majd megfogalmaznunk. Ezen kívül a bizottságot felszólítjuk arra, hogy a teljes munkaidős foglalkoztatása vonatkozóan dolgozzon ki standardokat, különösen olyan szolgáltatási területeken, ahol a szezonalitás a jellemző, például az idegenforgalom vagy a vendéglátás. Ezen kívül nagyon nehéz számunkra, hogy a szolgáltatásban a terheket, a környezetvédelmi terheket elsősorban a munkáltatókra hárítsuk. Tehát körülbelül ezeket a szempontokat szerette volna felvetni az árnyék jelentéstevő a vitában, és kíváncsian várja ő is a vita kimenetelét. Reméljük, hogy a kompromisszumok majd elfogadhatók lesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most a felszólalók listájára pillantva elmondom, hogy nagyon fontos a jelentésben, és fontos, hogy tudomásul vegyük, hogy különféle felfogások vannak, ezeket át kell hidalni, de köszönöm szépen a 22 módosítót, hiszen a 22 módosító éppen, hogy az egyensúlyt szolgálja. Tehát itt eh, rugalmasság eh, különféle formái között kell megtalálnunk a kompromisszumot. De hogyha megnézzük, hogy a rugalmasság néhány országban milyen negatív következményekkel jár, akkor azt is látjuk, hogy elsősorban a nőket érinti ez. De kíváncsi vagyok az új javaslatokra, hogy hogyan lehet majd megfelelő egyensúlyt teremteni. Egy másik dolog, amit szeretnék még kihangsúlyozni, az, de lehet, hogy valahogy elment a fülem mellett, Igazából nem hallottam mindent, amit mondtál, de szerintem fontos lenne, hogy figyelembe vegyük az országok helyzetét is. Tehát például az én országomban, Svédországban nagy probléma a közszférában elosztani a megfelelő részmunkákat. Tehát itt van olyan, hogy a munka 93%-a például egész munkaidős lenne, de van olyan, hogy egyszer nem dolgozhat mindenki teljes munkaidőben. Tehát létezik a teljes munkaidőre való jog, és szerintem ez lenne a legjobb, hogy mindenkinek legyen joga teljes munkaidőben dolgozni, és legyen joga részmunkaidőben is. Tehát az elosztás az az országtól függ, tehát hogy most milyen legyen ez 5 órás naponta, az országnak különféle tapasztalatai vannak, azonban a teljes foglalkoztatási, illetve a teljes munkaidő parancsolata nincsen kőbevésve. És igazából mi szabjuk meg, hogy mi az a normális munkaidő, azonban az országról országra változhat. Nagyon fontos az, hogy az előfeltételeket megteremtsük annak az érdekében, hogy a szektoron belül legyen a munkavállalóknak joga a teljes munkaidőre. Egy másik nagyon fontos dolog, és foglalkoztál is vele, hogy a szociális infrastruktúra lehetőleg adott legyen. Hiszen, hogyha adott a szociális infrastruktúra, hogyha van óvodai, férőhely, gyermek elhelyezés, hogyha idősek gondozása számára létrehoznak különféle létesítményeket, akkor sokkal könnyebb teljes munkaidőben dolgozni, mint hogyha ezek a lehetőségek nincsenek meg. Tehát nagyon sok módosító jelöli, jelzi azt, hogy az én kérdéseim nem mellékesek, és most nagy izgalommal várjuk, hogy mi sül ki belőle. Most megköszönöm, és Thompson asszonynak adom át a szót. Most akkor megnyitjuk a vitát a rugalmas biztonság ügyében. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, mert úgy gondolom, azon múlik a dolog, hogy hogy alakulnak a részletek. A rugalmasság mindig megvolt nálunk Dániában, és alacsony a munkanélküliség, most csak 6 százalék. Most a válság idején viszont mégiscsak magas számunkra ez a 6 százalék annak a függvénye a dolog, hogy a rugalmasságot hogyan építjük fel, mert sok országban határozott idejű munkaszerződésekkel foglalkoztatják a munkavállalót mondjuk fél évre, aztán megint fél évre, megint fél évre, és utána vége ennek, mert csak háromszor lehet ilyen szerződéssel foglalkoztatni. Dániában viszont az embert felveszik, de hogyha nincsen szükség a munkájára, a munka erejére, vagy tönkre megy a cég, akkor persze elküldik, de nincsen határozott idejű munkaszerződés, és ez a rugalmasságnak a korlátja, hogy ugye el kell időnként küldeni embereket, és Dániában ez gyakran azt jelenti, hogy ott van az ember egy munkahelyen 40, év, 40 évig, és sokszor van leépítés, sokan forognak a munkaerőpiacon. A kevésbé képzettek 50%-uk évente munkahelyet változtat. Tehát ez egy eléggé nehéz helyzet, és az ELO, a Dán szakszervezet védelmezi a rugalmas biztonság modelljét. Most ezt a vitát nem szeretném megnyitni. Hogyha nincsen további felszólalási igény, akkor megadom a bizottságnak is a lehetőséget. Barboja Casas úrnak, hogy szóljon hozzá a vitához. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót egyetért az Európai Bizottság a megfogalmazásokkal, illetve legtöbb módosítóval a nők helyzete a szolgáltatás területén, illetve a gazdaságban valóban olyan, ahogyan itt szerepel. És ezt kell figyelembe venni, illetve stratégiailag érvényesíteni. A 2015-ig el kell érni a férfi-női egyenlőséget ezen a területen. És a diszkriminációnak, az egyen, egyenlőtlenségeknek véget kell vetni amelyek a munkaerőpiacon a nőket sújtják. Konkrétabban a bizottság célzott intézkedésekkel szeretné a munkahely, illetve a család élet jobb összehangolását lehetővé tenni a nők számára. Ez a gyermekek felügyeletének a megoldását jelzi, illetve az erre szolgáló megoldások fejlesztését. Ez segíti elő, hogy egy nő összetudja a munkát és a családi életet egyeztetni. Fel kell vennünk a harcot az egyenlőtlen fizetések ellen, és egy projektet indított az Európai Bizottság idén, felhívja a figyelmet a munkáltatóknak illetve a vállalkozások figyelmét arra, hogy teremtsenek egyenlőt, egyenlő helyzetet a nők és férfiak számára a fizetésekben, a bérezésben. És ezt nemzeti szinten minden tagállamnak végre kell majd hajtania. Megteremtve a háttérfeltételeket az egyes országok adottságának a függvényében, és elsősorban a vállalkozásokat célozzuk majd meg, de a szociális partnereken keresztül a nemzeti szintű szervezeteket is, illetve a kereskedelmi kamerá, a kamarákon keresztül szintén. A cél az, hogy az Európai Bizottság üzenetét továbbítsák. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. És végezetül pedig Garcia Perez asszony kap szót. Parancsoljon. Nagyon rövid leszek szeretném megköszönni a felszólóknak tanácsait. Most igazából nem szeretném újra megnyitni ezt a vitát, azonban igaz, hogyha az ismert rétszerekre, részletekre koncentrálunk, tehát hogy rugalmas, biztonság kevésbé rugalmas, akkor valahol megtaláljuk majd az egyensúlyt a kettő között. Elképzelhető, hogy ezzel a két kompromisszumos módosítóval meg lehet oldani. Tehát, hogy a rugalmaság lehet pozitívum, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy nem mindenki óhajtja ezt. Tehát ez legyen egy önként választható lehetőség, a munkavállaló választhassa a rugalmas munkavégzést, tehát hogyha a családi szükségletek eh, ezt igénylik. A munkaerőpiacnak pedig ezt figyelembe kell venni a különféle bizonytalan munkanévégzési formákat pedig csökkenteni kell, és ezek általában a nőket érintik. A nőknek meg kell adni a szabadságot, hogy eldönthessék, hogy eh, hány órát szeretnének dolgozni, munkában tölteni a munkahelyükön, és eh, a családot és a munkahelyet pedig csak is így lehet összeegyeztetni. Ez a legfontosabb a nők számára. És pedig az összes eh, nőnek meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy ilyen munkát végezzen, és hogy ne olyan káros, számára káros munkavégzési formában részesüljön, amely például károsan hat ki a nyugdíjára. Így nyilván lefolytathatjuk majd ezt a vitát itt a frakciók között, de hogyha nem sikerül kompromisszumot találni, akkor mi demokratikusan szavazunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretném bejelenteni, hogy a módosítók előterjesztésének ideje itt július 10-e előtt van, július 10-én szavazunk, és a plenáris pedig szeptemberben szavaz a kérdésről. Most nagyon hatékonyan dolgoztunk, és nagyon gyorsak voltunk. Rengeteg időnk van az ülésünk végéig. És a következő vendégünk, Langbach asszony, még itt sincs. Tehát most akkor elrendelek 15 perc szünetet, és így fél 11-kor folytatjuk a munkát. Tehát 10 óra 30-kor találkozunk.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

Köszönöm szépen.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

Akkor folytatjuk az ülésünket. Elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy itt ülnek, várnak, és nem kezdtünk mégsem 10 óra 30-kor, de mégiscsak úgy döntöttünk, hogy egy picit még várunk, hogy több kolléga legyen jelen. Most tehát ismét folytatjuk az ülést, és a tízes pont a következő a napirendi pont. Langbach asszony látogat el hozzánk, az EIGE, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének az igazgatója. Most mindenek előtt átadom Langbach asszonynak a szót, és utána pedig kérdéseket intézünk hozzá. Köszönöm szépen, Gustafsson úr. Kiváló lehetőség, mint mindig. Több alkalommal volt már alkalmam beszámolni önöknek az intézményünkről, illetve összegyűjteni az ötleteket, elképzeléseket, hogy mit fejleszthetnénk tovább. A célunk az, hogy az ügynökségünk egyre hatékonyabban működjön, és technikai támogatást tudjon nyújtani az Európai Parlamentnek, és konkrétan a FEM szakbizottságnak. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várom az elképzeléseket, javaslatokat, amelyeket alaposan megfontolunk majd, és bevezetünk a munkánkban. So uh, <clears throat> maybe just shortly what... Uh... Akkor röviden szeretnék beszámolni a frissebb fejleményekről, de nem hoztam PowerPointos prezentációt magammal. Tehát nagyon örülök annak, hogy mellesleg ma van két éve, hogy hivatalosan megnyitott az intézetünk június 21-én. Tehát szimbolikus jelentőséggel bír a mai jelenlétem. És Vilniusban 14 fővel dolgoztunk, akkor most 39 a létszám, és hogyha felveszük a két legutolsó hiányzó főt, akkor teljes létszámmal működhetünk, és a HR terület most véglegesíti a munkaköröket, a feladatokat. A legérdekesebb fejlemény talán hogy igen, ütemesen haladunk előre a rendelet által meghatározott úton, vagyis, hogy központi információ forrásként tudjunk működni, a nemek közötti egyenlőség terén összehasonlítható, ellenőrizhető módon. Tehát egy erőforrás központtá váltunk, és gyorsítjuk a különböző linkek összegyűjtését, a meglévő forrásoknak a katalogizálását, és a dokumentációs központunk összegzi mindezt. És a parlament szakpolitikai területével egyeztettük a szakirodalom kezelésének a kívánatos módját. Tehát könyvtárként, digitális dokumentumközpontként elérhetők vagyunk, letölthetik az anyagainkat, és az európai nemek közötti egyenlőség hálózata komoly érdeklődést fejezett ki. Tehát nagyon nagy az érdeklődés, és reméljük, hogy a parlamenti képviselők is jelentkeznek majd, hogy különböző kérdésekről tárgyalhassunk nyílt, animált környezetben. Most véglegesítünk egy nagyon fontos eszközt, a nemek közötti egyenlőség mutatóját, indexét. Nyolc dimenziót határoztunk meg az Európai Unió kontextusába illesztve ezeket ellenőrizzük a statisztikákat, adatforrásokat, megnézzük, hogy mi az, ami stabil, összevethető és felhasználható ezek között minek alapján tudjuk meghatározni a mutató számokat, és jövő évben indítjuk majd el az első mutatót, indexet, ami a nyolc területen mutatja, hogy hogyan haladunk, hogy fejlődünk. Ezek a kiemelt területek az Európai Unió számára. Emellett most véglegesítjük. Tudom, hogy Gustafsson úr ki is osztotta a nők és a környezetvédelem, a Pekingi Platform című dokumentumunkat, és ma az EBSCO ülésen nem erről a jelentésről, hanem a különböző mutatókról folytatnak eszmecserét. És most véglegesítjük a következő ciprusi elnökségnek készülő jelentést a családon belüli erőszakról, a áldozatok támogatásáról. Egy adatbázist állítunk össze sok mutatóval, almutatóval, és a parlament, illetve a szakbizottságok számára egy alapvető eszközé szeretnénk ezt fejleszteni. Mert a nők elleni erőszak továbbra is különbözőséget mutat, tehát komoly kihívást jelent sok esetben szembesülünk azzal, hogy valamilyen szintig lehet harmonizálni, egyeztetni, de a következő szinten megint kiderül, hogy nem működik így. Tehát mindig tovább lépünk egyel, és hogyha elkészült a jelentés, akkor megküldjük az elnökségnek, illetve a FEM szakbizottságnak is tájékoztatásul. Előkészítünk egy nagyszabású konferenciát emellett, ahol a másfél év elvégzett munkáját eh, fogjuk majd ismertetni. A gender mainstreaming egyik fő eszköze a gender training, a nemek közötti egyenlőség képzési programja, és a második ex-ante ellenőrzés zajlik nálunk 2010-2011-ben ellenőrizték már, és a gender mainstreaming területre felhívták a figyelmünket számos érintett részéről, hogy ez a piacon egy hiány termék. Egy olyan minőségi termék, amelyet áramvonalasított formában elérhetővé lehetne tenni. Tehát adatbázisok, illetve a helyes gyakorlat formájában ebből terméket fogunk összeállítani, és sikeres, konkrét tréning anyagokat teszünk majd közé. Remélem, hogy a FEM szakbizottság érdeklődést mutat majd, illetve ez a szakpolitikai végrehajtáshoz is kapcsolódhat. És az idei év előkészületei most már a végső szakaszban tartanak, és a két év nagyon komoly munkát hozott, és jövő júniusban, amikor három éves fennállásunkat ünnepeljük, úgy gondolom, hogy meg fogjuk majd hívni önöket a forrásközpontunkba, illetve az index, ami akkor már összeáll ennek a keretében. Tehát amit most véglegesítünk, az a parlamenti képviselők rendelkezésére áll majd, és az egyes felhasználók rendelkezésére. Hogy jobban átláthassák, hogy miről szól a nemek közötti egyenlőség, miért szükséges, mi a hozzáadott értéke, illetve milyen előnyökkel jár. Tack så mycket för det. Och eh, jag eh, eh, vill bara understryka igen att... Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az intézet rendkívül fontos a mi szakbizottságunk számára. Mi is komolyan hozzájárultunk az intézet felállításához, és nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen lépéseket kell tennünk a nemek e-, esélyegyenlősége területén. Statisztikákra van szükség, adatokra, hogy megvizsgálhassuk a helyzetet, és ezt konkrét adatok alapján tegyük meg, ami szintén alapot teremt arra, hogy most lépéseket javasoljunk. Nagyon fontos, hogy jó példákkal szolgáljunk, és képzést is szervezzünk a nemek egyenlősége témakörében. Itt egy alapvető megközelítésről van szó. Itt nem beszélhetünk arról, hogy felkelünk egyik nap, és akkor ez megvalósul. Itt bizonyos próbákra van szükség, ha úgy tetszik, vagy gyakorlatra, és konkrét módszerekre, esetleg egy checklistára, egy ellenőrző listára is szükség lehet, annak biztonsítására, hogy a nemek egyenlőségi szempontja minden kérdésben megnyilvánul, érvényesül. Lennének néha, lenne néhány kérdésem először is. A 2014-2020-as időszak költségvetési folyamataira vonatkozóan tud-e bármiféle tájékoztatással szolgálni, ami a több éves pénzügyi keretet illeti? Még egy megjegyzésem lenne. A parlament úgy döntött, hogy esetleg az FRA ügynökséggel önöket összeolvasztanák. Ez némi aggályra ad okot, és egy kicsit meg is lepett ez a dolog, hiszen ez egy új szervezet, és szerintem megkérdőjelezhető természetesen, hogy szükségünk van-e különböző ügynökségekre, intézetekre. Azonban az a helyzet, amelyben vagyunk, Igazából azt jelenti, hogy nincsen más javasolt szervezet, tehát ebből a dologból is kiindulhatunk, és csodálatos, hogy ezt a dolgot látják. Tehát, hogy újabb lehetőségeket, újabb reményeket látnak. Tehát nem úgy van, hogy van valamilyen formális határozat, hogy ez lesz és kész, hanem egy parlamenti többség áll a döntés mögött. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk számomra nem ugyanaz. Az emberi jogok része a nemek közötti egyenlőség kérdése is. És itt van egy olyan szerkezet, amely túlmutat az egyénen, és itt igazából emancipációs szemüvegre van szükségünk arra, hogy ezeket a dolgokat összefogva, összességében, és ne csak egyénire szabvalásuk. Tehát akkor tehát először az utolsó kérdéssel kezdeném, és utána a költségvetésre térnék ki. Igen, komoly belső vitákat folytattunk, amikor láttuk ezt a mentesítési javaslatot. Ebben a jó az, hogy sokkal inkább meg tudtuk erősíteni a vonalainkat, és rá tudtunk mutatni arra, hogy az a nemek egyenlőségi kérdése nem csak az emberi jogokról szól, és nem csak jogi szempontokról, hanem a tényekről is, hogy mit kell tennünk, hogyan valósítjuk meg a gyakorlatban a nemekkel szembeni diszkriminációs fellépéseket. Természetesen a kommunikáción javítanunk kell, a parlamenti képviselők felé, a bizottság és a tanács felé is, azzal kapcsolatosan, hogy rávilágítsunk, milyen előnyökkel jár a nemek egyenlőségi kérdéseinek a képviselete, hogyan viszonyul ez az emberi jogok kérdéséhez, és hogy az intézet, a különböző tanulmányok, statisztikák, dokumentációk révén hogyan járulhat hozzá a nemek egyenlőségi kérdésének előre lendítéséhez, tehát nem csak a jogszabályok átültetéséről, végrehajtásáról van szó. Mi nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy láthatóbbá tegyük a munkánkat, előkészítsük az érveinket a tagállamok felé és a képviselők felé. Nyilván nem mi fogunk dönteni. A mi nézetünk az, hogy az intézet, ha összeolvadna a másik ügynökséggel, akkor az egyenlőség, a férfiak és a nők közötti egyenlőség, és nem csak a diszkriminációra gondolok, gondolok valahogy háttérbe szorulna kez, kevésbé lenne látható. A gender mainstreaming a jogszabály értelmében nem része a diszkrimináció elleni küzdelemnek a mi intézetünk képviseli ezt, eh, ami azt jelenti, hogy minden szakpolitikában, a mindennapi életben megjelenjen ez a szempont. Tehát ez az egyik eh, legfontosabb része a munkánknak, amit eh, tovább kell fejlesztenünk, és ez csak a mi intézetünk hatáskörébe tartozik. Épp úgy, mint a tanulmányok készítése, a az előre lépés figyelemmel kísérése, a jogok megvalósulásának a nyomon követéseit nem csak jogi értelemben, hanem abból a szempontból is, hogy gyakorlatban valóban érvényesülnek ezek a jogok. Tehát ehhez képest az emberi jogok kérdése sokkal szélesebb körül. Nyilván az Európai Unió fog majd végül dönteni, de mi úgy érezzük, hogy a minőségi és a hosszú távú elkötelezettsége az Európai Uniónak sokkal alacsonyabb szintre kerülne. És rátérve a költségvetésre, tegnap, tegnap előtt láttuk, láttuk, hogy a bizottság 1%-os csökkentést javasol, ez azt jelenteni, hogy 2013-ra nagyon nehéz idők érkeznének el számunkra, ami a tanulmányok készítését illeti. Reméljük, hogy a igazgató tanács elfogadja majd a 2013-as programot, ahol is a nemeket érintő erőszak szerepel az egyik központi kérdésén, kérdésként, erre vonatkozóan statisztikákat készítünk, és egyfajta monitorozó helyként is működnénk, ehhez komoly időre és forrásokra van szükség. Egyelőre azonban számolnunk kell azzal, hogy a költségvetésünk szűkül, meg kell vizsgálnunk a terveket, és mik, miket kell, milyen prioritásokat kell kiválasztanunk eh, ezek közül. Mrs. Bauer. Thank you so much. Welcome. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretettel üdvözlöm. Hogy eh, őszinte legyek, én eh, jobban örültem volna, hogyha gyakrabban találkozhattunk volna önnel. ami a szavazást illeti, az ezzel kapcsolatos tapasztalatot. Meglehetősen hamar megkongattuk a vészharangokat a szavazást megelőzően, amikor is láttuk, hogy Makavei asszony a mentesítési jelentésben felvetette ezt a javaslatot. Itt gondolok például arra, hogy mi szerepel a programban. Az EIGE igazgató ellátogat a FEM szakbizottsághoz. Langbach asszony. Tegnap a LIBE szakbizottságban megkaptuk a FRA éves jelentését. És eh, amit én a titkárságnak és önnek is korábban már javasoltam, még egyszer megismételnék, legalább évente kétszer az éves jelentés kapcsán, illetve a mi költségvetésünk elfogadása előtt szerintem elkerülhetetlen lenne, hogy sokkal láthatóbbá tegye az önök munkáját a döntéshozók felé. Ez rendkívül fontos lenne, és erre mindenféleképpen szükség van. Ugyanis, hogyha a mentesítést megelőzően ide látogatott volna, akkor a, legalább a mi szakbizottságunk tagjainak a hozzáállása más lehetett volna. És valóban további információra van szükség az önök tevékenységére vonatkozóan. Most említette, hogy miket készítenek elő, mivel foglalkoznak, és a honlapjukon is ez szerepel. Nagyon jó hogy az eredményeket közzéteszik a honlapjukon, ez már egy komoly előrelépés. Ugyanakkor bejelentette, hogy a nemeket érintő erőszak témaköre is novemberben megjelenik a honlapon. És ha novemberben kerül ez oda, a ciprusi elnökség előkészítése szempontjából ennek nagyon sok értelme nincsen. És már többször kértem öntől, hogy minél előbb tegyenek lépéseket. És kérném azt is, hogy nézzék meg önök is a FRA éves jelentését. Az is foglalkozik a nemekkel szembeni diszkrimináció kérdésével egy rövid részben. Nagyon jó lenne információkat kapni arra vonatkozóan, hogy milyen a helyzet az egyes tagállamokban. Nálunk például épp most láttam, hogy az esélyegyelőségi szervezet megszűnt, vagy, vagy összevonták más bizottságokkal, más országokban is vannak változások, például a jogszabályokban, és biztos vagyok benne, hogy meg tudnák tenni, hogy a honlapon is aktualizálják ezeket az információkat. Annak érdekében, hogy mindenki a legfrissebb információval rendelkezhessen az egyes tagállamok helyzetéről. És néha az az érzésem, más ügynökségekkel összehasonlítva, hogy a munkájukat, munkájukban a hangsúlyokat egy kicsikét át kéne helyezni. Tudom, hogy a képzésekre komoly hangsúlyt fektetnek, a felvilágosításra, Minden más ügynökség azonban, legalábbis amennyire én tudom, arra összpontosít, hogy a döntéshozók számára alapvető információkkal szolgáljanak. Úgyhogy talán úgy gondolom, hogy önöknek is érdemes lenne figyelembe venni ebbe az irányba történő elmozdulás, hiszen nagyon hasznos a tevékenységük, csak éppen nem látható, nem jelenik meg. Tehát láthatóbbá kell tenni, a tevékenységüket. Mi ezt nem tudjuk megtenni önök helyett. Akkor már valami keveset tehetünk, hogyha a katasztrófa beüt. Úgyhogy ezért szerettem volna megtudni, hogy mi zajlik. Eh, jag fortsätter på tallistan och då ger jag ordet till fru. Köszönöm. Most eh, Nedelcseva asszonynak adom át a szót. Madame Langbach, to the board. Köszönöm szépen, elnök úr. Langback asszony, köszönöm, hogy itt van most a körünkben. Köszönöm az eszmecsere lehetőségét. Úgy látom, hogy többnyire ugyanabba az irányba haladunk, gondolkodunk, tehát támogatjuk ezeket az elképzeléseket, erősíteni, fejleszteni kell az intézet tevékenységét, ugyanakkor nyugtalanságunknak is szeretnénk hangot adni a májusi szavazással kapcsolatban, a 2010-es mentesítéssel kapcsolatban el kell kerülni a duplikációt, illetve a költség felesleges túllépését. Tehát úgy gondolom, hogy ezt kell hangsúlyoznunk. Itt a kiadásoknak a megkurtításáról van szó, tehát ez egy érzékeny kérdés. Hogyan érhetjük el, hogy az intézmény értékes munkát végezhessen, és indokoltan használja fel a forrásokat. Nyilván, ahogyan ön említette, nagy értékkel bírnak azok az információk, amelyeket önök összegyűjtenek, illetve szolgáltatnak a nők egyen jogúságával, illetve esélyeivel kapcsolatban. Tehát, hogyha kiadást kell csökkenteni, akkor ne építsük le azokat a költségeket, amelyek konkrét eredményekkel járnak és hatékony felhasználást tükröznek az intézet, a parlament, illetve a bizottság együttműködésben kell, hogy megvalósítsa ezt a munkát. Reding biztos asszonynak fel is tettem ezt a kérdést. Hogy lehet az, hogy három különböző intézmény gyűjt hasonló adatokat? Azt mondta, hogy intézkedések történtek ennek megelőzése érdekében, hogy jobban koordinálják a tevékenységeket, és hogy mindenki a maga tégláját hozza a közös épületbe, úgymond. Tehát ezt szerettem volna elmondani a tekintetben, hogy hogyan fejleszthető tovább az intézmény. Hogy a bizottság valamennyi ügynöksége, intézménye a lehető legtöbb értéket nyújtsa, és anélkül, hogy duplikálnánk a feladatokat. El kell kerülni ennek a benyomását, és Tulajdonképpen erre szerettem volna rákérdezni, illetve megfogalmazni az egyik agályunkat. A FEM bizottság tagjaként hangsúlyozom, hogy támogatjuk a tevékenységüket. Proaktívabbá kellene tennünk az együttműködést és a LIBE szakbizottság a másik olyan fórum, amely igen élénken érdeklődik az önök tevékenységeire. Tehát érdemes lenne az ő figyelmüket is felhívni, az ottani kollégákat tájékoztatni. Tarabella most. Köszönöm szépen, most Tarabella úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy Langbach asszonyjal ismét találkozhatok itt Brüsszelben. Bauer asszonyjal, Vilniusban járhattunk tavaly, és ott körülnéztünk, meggyőződhettünk róla, hogy az intézet mennyire hasznos munkát végez, és hogy sikerült megoldani a nehézségeket, többek között a létszámhiányt, 14-ről 39-re nőtt a létszámuk, tehát nem volt talán annyira nehéz meg, megoldani ezt az ügyet, mint ahogy akkor tűnt. Nem hallottam sajnos a teljes bevezetőjét, mert nem voltam itt az elején. Az épülettel kapcsolatban merült fel korábban egy kérdés, hogy Vilniusban az Európai Bizottsági épületet közösen használták volna, nem tudom, hogy ez hogyan alakult, illetve az sem, hogy konkrétan hol található. Bauer asszony, illetve Nedelcseva asszony aggájait én is osztom, illetve a támogatásuk szintén az egyetértésemet bírja, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindannyian amellett vagyunk, hogy ezek a fontos feladatok megvalósuljanak. Tehát nem akarok most ismétlésbe bocsátkozni. Múlt héten az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a női nemiszer csonkítással kapcsolatban. 500 ezer Európában azoknak a nőknek a száma, akik elszenvedték ezt a visszaélést, illetve veszélyben vannak. Tehát fel kell lépnünk a csonkítás ellen Európában. A legtöbb tagállamban ezt bünteti a törvény, és bírósági eljárások is eh, indultak. Ezzel együtt nagyobb figyelmet kell ennek szentelni. Tehát a veszélyeztetett nőket, lányokat meg kell védenünk. És van egy nyomon követő tevékenységünk, ennek keretében kérdezem, hogy megelőzés szempontjából az intézmény milyen politikát folytat, illetve milyen gyakorlattal igyekszik megelőzni a női nemiszer csonkítását. Tehát ez egy kézzelfogható terület, ami mutatja az intézet hasznosságát. Sok esetben például már a nők, lányok második generációja papírok nélkül él Európában, és különösen ki van téve az eféle veszélyeknek. Nagyon nehéz statisztikákhoz jutni ezen az érzékeny területen. Adatokra lenne szükség, hogy célzottabban tudjunk fellépni, értékelni kell a kockázatot, meg kell előzni a veszélyeket, és itt a tájékoztatás nagyon nagyban segíteni a megelőzést. Köszönöm szépen, most a bizottság képviselőnek Platz úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is nagyon örülünk annak, hogy Lángbák asszony itt van, a mai ülésen, és ismét szeretném elmondani, hogy mennyire támogatjuk a Vilniuszi Intézet munkáját, illetve Langbak asszony munkáját, és az utóbbi két évben elvégzett tevékenységek teljes egyetértésünket bírják, illetve nagyon figyelemreméltónak gondoljuk az eredményeket. Szeretném aláhúzni a létszám felvétellel kapcsolatban, hogy fokozatosan megvalósult, kialakult a létszám, elérték a célértéket, és az intézet jelen pillanatban képes ellátni az összes feladatát, vagy szinte teljes gőzzel működhet, és nagy örömmel látjuk, hogy megjelennek az eredmények is. Tehát folyik a munka ennek keretében a pekingi platform alapján ellátják a feladataikat. Készülnek az egyes jelentések az elnökségek számára. Örömmel tapasztaljuk, hogy halad az index munkálata, összeállnak az eredmények, és a mutatórendszerben nyomon követhetők az eredmények. A bizottság és a többi intézmény számára, valamint a tagállamok számára ez nagyon hasznos bemeneti adat. Megfogalmazottak bizonyos elvárások, hogy hálózat jöjjön létre, vagy hálózatba szerveződjenek az érintettek széles értelemben véve ezt a kört, tehát uniós szinten az férfiak és nők közötti egyenlőséggel foglalkozó szervezetek tömörüljenek hálózatba elégedetten nyugtázzuk, hogy milyen pozitív eredmények születtek. Kutatóközpont, illetve dokumentációs központ jött létre, mint az út egyik állomása. Tehát úgy gondoljuk jelen pillanatban, hogy az intézet egy nagyon fontos tényezője ezen a területen a fejlődésnek. Európában hiányterületet jelent ez, statisztikákat kell gyűjtenünk a nőket sújtó erőszakról. És határozottan bíztatni tudjuk csak az intézetet, hogy folytassa az erre irányuló munkát, és hosszú távú tevékenységről van szó. És Tarabella képviselőhöz csatlakozva, természetesen nagyon fontosnak gondoljuk a női nemi szervcsonkítás elleni fellépést, ennek a megelőzését, és lassan tovább kell bővíteni az intézkedések körét a nők elleni erőszak minden formájára eh, kiterjedően. És különösen fontos, hogy számszerű adatok álljanak rendelkezésre. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani, tehát ismét hangsúlyozni szerettem volna, hogy a bizottság milyen nagy mértékben támogatja az intézet munkáját, és örömmel várjuk a további együttműködést. Köszönöm. Akkor most visszaadom Langback asszonynak a szót. Köszönöm szépen a javaslatokat, elképzeléseket, kérdéseket. Röviden eh, a papíronra pillantok, és megpróbálom összefoglalni őket. Először is a konferenciák, megbeszélések, prezentációk ügye. Nagyon hasznos lenne hogyha gyakrabban küldenénk javaslatokat. Ezen kívül a többi szakbizottsághoz is szeretük volna felvenni a kapcsolatot, de jó lenne, hogyha a FAM bizottság koordinálná. Tehát jó lenne, ha például a környezetvédelem területéről is kaphatnánk javaslatokat. Nagyon érdekes lehet az érintett szakbizottságok véleménye is. Hiszen ez mind-mind hozzájárul a munkánk minőségének javulásához. Tehát például a klímaváltozás is egy ilyen téma. Akkor nyilván sokkal részletesebb prezentációkat tudnánk elkészíteni, akkor be tudnánk mutatni, hogy hol vannak esetleg eh, átfedési lehetőségek, és eh, ez meggyorsítaná a döntéshozatalt. Természetesen Balrasszony említette, az erőszakról szóló információkat. Igaz, hogy létezik a szexuális jellegű erőszak, vannak adatok, de pillanatnyilag, de hát ez novemberi, és pillanatnyilag párhuzamosan megpróbálunk több dolgot összerakni, és utána betesszük ezeket az anyagban. Nagyon fontos például itt a szóhasználat. Tehát az európai szintű szóhasználat még nem alakult ki teljesen a gender mainstreaming tekintetében. Tehát ez azt jelenti, hogy együttműködünk itt a publikációs, a kiadó osztályokkal is, hogy megpróbáljuk az embereket a dokumentumok segítségével tájékoztatni. Nagyon fontos az, hogy megbízható és ellenálló anyagokat alakítsunk ki. Novemberben kész vagyunk a rendszerrel, kész vagyunk azzal, hogy hogyan állítjuk össze, hogyan nyitjuk meg majd az adatbázist. Megvannak a leírások, és vannak általános információk is az interneten, ez pedig nehezebbé teszi a dolgot, hogyha mondjuk csak két évünk van. Az első az általában az anyagok gyűjtésére, a statisztika, az információ gyűjtésére koncentráltunk, és a második évben pedig harmonizálunk. Nagyon fontos az, hogy az anyagokat hogyan illesztjük egybe. Ellenőrizni kell az adatok helyességét, és valahogy egy szintre kell hozni, harmonizálni kell a különféle információkat. Hogy a döntéshozatalt elősegítsük. Tehát természetesen korszerűsítjük az információkat, a tanulmányok adatait, az év végén pedig az összes tanulmányt publikáljuk. A hírlevelünk tartalmazza majd ezeket, ez lesz a második hírlevelünk, de az interneten már számos tanulmány, statisztika érhető el. Ami pedig a tartalmi információkat illeti, tehát főleg az index tekintetőben nagyon sok információt gyűjtünk be az Európai Unió minden politikai területéről. Így információkat kapunk a tartalmakról, politikai trendekről, ami nagyon hasznos lesz. Jövőre meg lesz az index, meg lesz a tartalomjegyzék, így ez alapján mindenki tájékozódhat. Az Európa Ház, elfelejtettem ezt említeni, az eredeti bevezetőmben. Egy megbízható anyagot készítettünk el az Európa Házról. Tervünk az, hogy a bizottság képviselője, a parlament információs irodája és a mi ügynökségünk egy épületben lesz. Ez csökkenti a költségeket, és lesznek közös helységeink, de természetesen külön helységeink is. Most erre várunk. Elküldtük a fájlt a költségvetési főigazgatósághoz, és most átkerül Holmeyer asszony irodájába az ingatlanok tekintetében, és júliusban születik majd döntés. Akkor a következő lépés a tanács lesz, reméljük, hogy októberben alá is írhatjuk a szerződést. Ha az Európai Parlament nem tűzi júliusban napirendre, akkor nem szeptemberben, hanem később írjuk alá a szerződést, az év végéig szeretnénk aláírni, és legkésőbb jövő márciusban az új épületben kezdhetjük el a munkát. Ott a láthatóságunk nagy hozadott értéket képvisel, hiszen a három európai intézmény lesz egy épületben, és így sokkal több helyünk lesz majd a dokumentációs központ számára is. Tehát nem sokára a végéhez érnek a munkálatok. Most a intézményünk hozzáadott értéke, illetve a munka megkettőzésének a megakadályozása, átfedések megakadályozása, és pár kérdést is én példákat tudnék mondani. Tehát például a nők döntéshozó helyzetben című adatbázis, ez egy bizottsági adatbázis, nem fogjuk megismételni. Hozzá fűzünk statisztikákat, tehát például a környezetvédelem területén, hogy helyezkednek el a nők vezető helyzetben, pozícióban. Ide tartozik majd a klímaváltozás is, de ez a környezetvédelem területén belül van. Természetesen használjuk a bizottság adatbázisát, amikor statisztikákat használunk. Itt kiegészítjük a bizottság által elvégzett munkát. A női nemi szervek megcsonkításáról szóló adatbázis, amelyet Tarabella úr említett, ez egy olyan tanulmány, amely a végéhez közeledik. Ez is egy olyan téma, amely kiegészíti a bizottság munkáját. A bizottság kérte ezt, ahogy Tarabella úr mondta, hiányoznak a megbízható tények. Amit elmondhatunk a tanulmányról, az, hogy nagyon érzékeny dolog, tehát nem egy helyen gyűlnek az adatok, tehát nagyon emberi tényezőkről van szó, tehát megpróbálunk tény lapokat összeállítani az országokról, és a legnagyobb probléma, és ezt Zsan is említette, hogy a nemi alapú erőszak nem rendelkezik egységes fogalom meghatározással. A különféle tagállamok különféle kulcsszavakkal írják le például a női nemi szervek megcsonkítását. Tehát kell találni néhány olyan címszót, amely alapján közös nevezőre jutunk, közös leírásra, közös definícióra. Pillanatnyilag az információkat dolgozzuk fel, megpróbálunk azonosítani az ország kérdődek alapján olyan fogalmakat, amelyekben minnyáján megállapodhatunk. És ezt novemberben szeretnék lezárni, és a spanyolt szeretnénk természetesen a spanyolra lefordítani, a bolgárt bolgár, az angolt angolra, a nemzeti nyelvekre is lefordítjuk az anyagokat, amit most teszünk, az a jogalkotási részről történik, tehát megnézzük, hogy mi történik a büntető jogban, mi történik mondjuk a menekül státusszal, ha észlelnek ilyen eseteket. Tehát mondjuk egy nő azért kap menedék jogot, mert tartani lehet tőle, hogy megcsonkítják az otthonában. És ehhez például máshogy viszonyulnak az országok. A tanulmány egy első lépés volt a helyzet tisztázása irányába, és ahogy elkészül a munka, a fanbizottságnak is bemutatjuk természetesen. De még nem ért véget a vizsgálat, az elemzés. Azonban megpróbáljuk most összehasonlít például a menekült áramlatokat, milyen összefüggés van a nemi szervek megcsonkítása és az áramlatok között. Tehát nem csak a megelőzést hangsúlyozzuk, hanem megnézzük az emberi jogi aspektusokat is. Ami tehát végzetül az erőszak. Ahogy a bizottság említette, nagyon sokrétű terület, minden tagállamnak megvan a saját gyakorlata, nagyon sok munkára van szükség, nagyon sok struktúrát munkára van szükség annak érdekében, hogy konkrét mutatókat dolgozzunk ki. Az alapjogi intézet, az alapjogi ügynökséggel közösen kutatjuk a nemi alapú erőszakot, az emberi jogi ügynökség is előkészíti jelentését, melynek alapján felhasználhatjuk majd az adatokat. Mit lehet harmonizálni, mit lehet az állandó mutatók közé sorolni, hiszen az Európai Unió előre szeretne haladni a nemi alapú erőszak leküzdése érdekében, ehhez pedig közös mutatókra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a válaszokat, és köszönöm, hogy eh, eljött hozzánk. Szükséges volt ez a vita, és a jövőben is eh, szükséges lesz, hogy folytassuk ezt az eszmecserét. Mindenképpen részünkről megvan az akarat az információ áramlásra. Ezt szerintem a kérdések is megmutatták. Nagyon fontos az, hogy láthatóvá váljon az a munka, amit végeznek. Mi tudjuk, hogy nagyon jól végzik a munkájukat Vilniusban, de minél többen tudják, annál jobb. Tehát továbbra is folytatunk el az eszmecserét, hogy hogyan végzik munkájukat. Tehát még egyszer köszönöm, hogy létrejött ez a találkozó, és egy fél óra egy fél óra múlva találkoznak a koordinátorok, és ott is üdvözöljük majd. Köszönöm. A következő pont a napi renden a 11-es, és ez 12 órakor kezdődik, tehát akkor most áttérünk a utolsó pontra, ez pedig a következő ülések időpontja, július 10-én 9 és 12.30 között, és ugyanaznap 15 órától 18 óra 30-ig ülésezünk. Tehát akkor lezárom, illetve megszakítom az ülést, és 12 órakor folytatjuk, ez pedig 26 perc múlva lesz. <laughs> Yes, I think.